Az elnök. Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Wznawiam posiedzenie. Hölgyeim és uraim, az ülést megnyitom, folytatjuk az eszmecserét, üdvözlöm a kollégákat, az Európai Bizottság részéről a biztos urat, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket mindenki megtekinthette, van neki valakinek megjegyzni valója a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, úgy láttam, hogy senkinek, akkor